Köszönöm. Először is nézzük a napirendet. El kell fogadnunk először a napirendet, amennyiben nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk a napirendet. A második napirendi pontunk a az ülés menetrend elfogadása jövőre, jövő évre. Mindenki meg tudta nézni ezeket a dátumokat. Amennyiben nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor ezt a naptárat is elfogadjuk. Most pedig arra kérek mindenkit, hogy készítse elő a szavazókártyáját, mert hamarosan kezdünk szavazni. Okay, so we'll start with the votes. Um... Kezdjük tehát a szavazást. Először is az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben. Négyes kompromisszum ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. I'm sorry, yes. Um, so, one more... E, akkor menjünk egy kicsit vissza. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as módosító mellette ellene tartózkodók ezt ellenőriznünk kell, 28-as módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 28. 28-asról szavazunk. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosító mellette a bocsánat, a 30-as oka fogyott, tehát arról nem szavazunk. 29-es következik részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodók el, elutasítva. Második rész mellette. Ah, az is kiesett, bocsánat, fogyott, mivel az első részt nem szavaztuk meg. E, kicsit zavarodott vagyok még a nyaralás után. Ötös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodók 34-esről szavazunk. Újra akarják csinálni a szavazást? 34-es. 34-es. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 140-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38 in favor. Ha 38-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, megyünk tovább 42-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44 melle, eh, megint részenként eh, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-es első része mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók el, elutasítottuk. Megyünk tovább, 48-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51-es első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók meg elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk a nyolcas kompromisszumhoz, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Aztán jön a 65-ös módosító két részben, első rész mellette ellene 65-ösről szavazunk, 65-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk. 9-es módos kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt követi a 68-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 69 e, két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es, 70-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodók nem, fogad, nem fogadtuk el, 74 az, és az azt követőek is a hetes kompromisszum miatt okafogyottá váltak, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ezt követi a 88-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 92 részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 93 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107-es módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 108-as mellette. Ugyanaz, mint a mint a 116-os. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 159 mellette, eh, bocsánat, ez kiesik, 13-as eh, kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 117 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 ez okafogyott kiesik, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119 három részben első rész mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, sajnálom. The vote is open. Nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Was rejected. Leszavaztuk. 119, the second part. Második rész következik. Ne, nem, az, arról nem kell szavaznunk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is leszavaztuk. Adopted. Okay. So 170. 170-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. It doesn't work. Nem működik? Uh, je pense que... Doesn't work either. Okay, so should we try again? Akkor megpróbáljuk még egyszer. 14-es kompromisszum. Nem, nem működik, úgy tűnik. Még egyszer megpróbáljuk. Nem? Vagy akkor hozzászámoljuk. Most már működik? Nem? Tehát akkor ez egy nem szavazat, vagy pedig egy igen szavazat az a része? Próbálja meg, működik? Akkor csak egy igen szavazatot számolunk hozzá, lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik 133-as módosító három részben első részről mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadva a második rész mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A harmadik rész mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 134-es mellette, ellene. Tartózkodást elutasítva. 135-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik 17-es kompromisszum szóbeli módosítóval van ellenvetés a szóbeli módosítással kapcsolatban nincs, akkor szavazunk róla. Mellette ki szavaz ellene. Tartózkodás elfogadva. 142-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette ellene 158-ról szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as, azonos a 161-el, 2-vel, 3-mal, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as kompromisszum mellette az ellene tartózkodás elfogadva. 169-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 171 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 172 részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173-as azonos a 174-essel mellette ellene tartózkodás elutasítva. 176-os mellette kiszavaz ellene tartózkodás elutasítva. 175-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva Ötös módosító két részben, első rész mellette ellene tartozkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartozkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, kilences módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva, Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 13 mellette, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás elfogadva. Okay. Hello. I'm Vivi and Shaw. Nice to meet you. Okay, so we go um, on the coherent EU policy. Következik koherens uniós politika kulturális és kreatív ágazatok számára. Kettes módosító kérdésben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes részenként, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönjük szépen! And the next meeting a következő ülésünk pedig október 10-én lesz. Mindenkinek szép délután kívánok!